Mes chers collègues, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el az ülést. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Szeretnék gratulálni az összes megválasztott képviselőnek, mindenkinek, akit újra választottak, akit újonnan választottak meg. Örülök annak, hogy ismert arcokat látok, baráti arcokat látok, és ugyanakkor az új tagokat is köszöntöm. Itt az AFKÓ szakbizottságban reméljük, hogy majd egy olyan jogalkotási ciklusnak az elébe nézünk, amely nagyon érdekes lesz. És nagyon örülök annak is, hogy itt van az AFKO szakbizottság titkársága is. Köszönöm az intenzív munkát, előre is, amit végezni fognak. És a tolmácsokat is köszöntöm, akik nélkül nem lehetne itt komoly munkát végezni. A 14-es cikk egyes bekezdése a belső szabályzat alapján. Én vagyok a második alelnök a korábbi AFKO szakbizottságban, nos ebben a minőségemben elnökölöm ezt az ülést egészen addig, amíg át nem adom a hatáskörömet az új elnöknek, akit megválasztunk majd az AFKO szakbizottság élére. Megnyitom ezzel az ülést. A cél a mai napon a büró megalakítása az AFKO szakbizottságban, az elnök és az alelnökök megválasztásával a 204-es cikk alapján. Először az elnököt fogjuk megválasztani, és azután az alelnököket. El fogom most mondani, hogy kik azok a póttagok, akik helyettesítőként fognak ma szavazni. A néppárt azt mondta, hogy néhány póttag szavazni fog, Három szeméről van szó, a következők. Pilar Ayuso, Madame Ivana Maletic, Madame Viviane Reding, qui euh, remplace... Akik? Arias Canete, Monsieur Elmar Brock és Monsieur euh, Sajus Volski. Képviselőket fogják helyettesíteni. Azt szeretném most megkérdezni, hogy más póttag van-e itt még a ülésen, aki más frakciók tagjaként kíván más személyek helyett szavazni. Nem. Egyenlőre nem, úgyhogy úgy tűnik, hogy most azt a kérdést kell feltennem, kedves kollégák, hogy vajon mindenkinél itt van-e a szavazókártyája. Ugyanis szükségünk lesz a kártyákra. Most még idő van arra, hogy mindenki elmenjen a kártyájáért, vagy egy pótkártyáért. Akkor ezek szerint senki nem akar szavazókártyát kérni, Rendben van. Akkor ezzel megnyitjuk a szavazást. A kórum, amely az elnök megválasztásához szükséges a tagok számának egynegyede. Nézzük most, hogy kik a jelöltek. vannak-e frakciók, akik szeretnének valakit javasolni, jelölni? Söpflin úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni az új tagokat. A népet részéről az AFKO szakbizottság élére Danuta Hübner asszonyt szeretném javasolni. Très bien. Merci. Euh, Nagyon jó. Köszönöm szépen ezzel most Danuta Hübnerhez fordulok, hogy elfogadja el a jelölést. Igen, elfogadom. Vannak-e más jelöltek, esetleg más frakciók jelöltjeként? Mások nincsenek, tehát? más jelölt nincs. Akkor egyszerű a helyzet, egy jelöltünk van a néppárt részéről, aki ö, teljes jogú tagja szakbizottságunknak, és ö, a nyilatkozatát is leadta, pénzügyi érdeknyilatkozatot. Egyetlen egy jelöltünk van tehát a néppárt részéről, Danuta Hübner személyében, és éppen ezért azt javaslom, hogy amikor egyetlen egy jelölt van, akkor közfelkiáltással szavazzunk. Hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor ezt tegyük is meg. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Gratulálok! Danuta Hübnernek, akit közfelkiáltással megszavaztunk az AFKO szakbizottság élére, és ezzel át is adom neki az elnökséget. Uh, uh, Nagyon szépen köszönöm, hogy bizalmat szavaztak nekem. Azonnal rá is térnénk a napirendünk következő pontjára. Meg kell választanunk az elnökség többi tagját, illetőleg az alelnököket. Minden bizonyal tudják, hogy négy alelnökünk lehet. Az első alelnökkel kezdenénk. Az első alelnök a GUE frakcióból érkezik. Kérem, hogy mondják el ki a jelöltjük, kit javasolnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a megválasztásához. A GUE részéről Barbara Spinelli kolléganőnket javasolnám, aki nem csak az Európai Egységet fémjelzi nevével, hanem az alkotmányos jogok és az emberi szabadságjogok nagy élharcosa, úgy gondolom nagyon jó alelnökünk lesz. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy bárki más javasolna egy más, más szemét erre a posztra, úgy látom nem, akkor kérdezem Spinelli asszonyt, hogy vállalja-e a jelöltséget. Yes, I accept, thank you. Igen, vállalom, köszönöm. Köszönjük szépen. Csak egy jelöltünk van, úgyhogy közfelkiáltással választhatjuk meg őt. Thank you, congrat- Köszönöm, gratulálok. Rátör, rátérünk akkor most a második alelnök megválasztására. Az SND frakciója szé, szó. Brasso asszony, ha jól tudom, ön mutatja be a jelöltet. Köszönöm szépen, elnök asszony. A az SND részéről én is gratulálok az ön megválasztásához, jelöltként pedig frakciónk részéről a második alelnöki posztra Pedro Silva Pereira személyét javaslom. Köszönöm. Köszönöm. Van-e más egyéb jelölt a második alelnöki posztra? Spinelli asszony már meg is érkezett hozzánk, nagyszerű hibát követtem el, szégyellem is magam, el kellett volna mondanom, hogy az összes jelölt már benyújtotta a pénzügyi nyilatkozatát. Visszatérve tehát az alelnöki posztra itt is közfelkiáltással szavazhatjuk meg, csak egy jelölt van. Pedro Silva Pereira. Kérem, ön is fáradjon ide hozzánk. Most pedig a harmadik alelnök megválasztása következik. Az ECR jelöltjéről van szó. Messerschmitt urat kérem, hogy mondja el, kit javasolnak. Megtiszteltetés számomra, hogy az ECR részéről Ujesztovszki urat jelöljem a harmadik alelnöki posztra. Oké? Okay korábban miniszter volt. Kérdezem az urat, hogy elfogadja -e a javaslatot, illetve a jelöltséget, igen. Van-e más egyéb jelölt erre a pozícióra? Nincs más jelölt. Akkor itt is közfelkiáltással szavazunk. It's, it's done, so we would also... If, do we have more seats for akkor őt is megválasztottuk. Kérem a harmadik alelnökünket is, hogy fáradjon ide a pódiumra. És most a negyedik, egyben utolsó alelnök következik, néppárt részéről. Söpflin úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Hadd gratuláljak azoknak, akiket megválasztottunk. A néppárt Paolo Rangel urat javasolja negyedik alelnöknek az AFKO szakbizottságban. Köszönöm. Paolo, elfogadod a, javasl- a jelöltséget? Igen. Van-e más egyéb jelölt a negyedik alelnöki posztra? Úgy látom, nincs. Akkor ismét közfelkiáltással szavazhatunk az egyenlő bánásmód jegyében. Uh, thank you. Köszönöm Paulo, ha van itt fönn még egy üres szék, akkor kérlek fáradj ide te is. Más egyéb napi rendi pontunk nem igazán van. Az egyéb kérdések alatt két dolgot szeretnék megemlíteni. A következő ülésünk, illetőleg az első igazi, normális ülésünk 22-én délután lesz, és szeretném jelezni azt is, hogy volt néma probléma, voltak átfedések más szak, ö, szakbizottságokkal, és a titkárság dolgozik ezen az ügyön. A második dolog pedig az ECR kérése. Nem folytatunk vitát erről, egy percet kap az ECR, hogy bemutassa a problémát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, az Európai Parlament eljárási szabályzatát meg kell választanunk, meg kell változtatnunk, ami az Európai Bizottság elnökének megválasztását illeti, ugyanis meggyőződésem, hogy a választások, amelyeket az Európai Parlament legnagyobb vívmányaként tartunk számon, szabadnak kell lennie, név szerint kell történnie a szavazásnak, hiszen csak így tudjuk a hitelünket megőrizni a nyilvánosság előtt. Az eljárási szabályzat ilyetén megváltoztatására javaslatot fogunk tenni, de ha az elnök asszony úgy gondolja, hogy még a Strasburgi ülésünk előtt kellene ezzel foglalkozzunk, hiszen néhány nap múlva sor kerül a bizottsági elnöki választásra, akkor természetesen nyitottak vagyunk a javaslatokra vonatkozólag. Elnök, nem nyitom meg a vitát erről a kérdésről, most csak szerettem volna az ECR-nek lehetőséget adni, hogy ezt a javaslatot bemutassa. Az ülésnek vége, 22-én találkozunk délután 3 órakor. Időközben lesznek majd koordinátori üléseink, valószínűleg ezekről majd tájékoztatni fogjuk Önöket.